Dear colleagues, we resume our work today. Folytatjuk a munkát. Az ötös pont a napi rendünkön, a 15-ös pont, ez Jan Kohut úrral az eszme csere a Cseh Köztársaság külügyminiszter helyettesével, ő a tanács soros elnöke az általános ügyek és külkapcsolatok tanácsa keretében. A miniszter úr bemutatja a tanácsülésének eredményeit. Üdvözöljük szakbizottságunkban, és természetesen nagyon érdekel bennünket az, hogy mik voltak a legutóbbi ülés eredményei, bizonyos ügyekről már beszéltünk délelőtt, kitűnő jelentést jutottunk meg a balkáni országok témájában. Ezt a jelentést Anna Ibris Szagics asszony készítette Bosznia-Hercegovina kapcsán, Szeretnénk megtudni azt, hogy az új külön megbízott kinevezése hogy áll, illetve Szerbia és Montenegró kapcsán a megállapodások, illetve Montenegrónak milyen esélyei vannak a tagsággal kapcsolatban, és Koszovó kapcsán az EULEX misszió milyen helyzetben van a tanács tavaszi csúcs találkozójának témái, illetve a soros elnökség eddigi munkája. Azonok soros elnökségének egyik legfőbb témája a kereszti partnerségek. Voltak bizonyos hírek azzal kapcsolatban, hogy még vannak nyitott kérdések, A Fekete-tengeri szinergia például egy ilyen téma, az energia és éghajlatváltozási csomag, stb. Soros Elnök úr, parancsoljon önél. szó, és utána majd kérdések következnek. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyem és uraim, mindenkit köszöntök, és nagyon örülök annak, hogy egy másik eh, teremben vagyunk. A legutóbbi alkalommal, amikor itt jártam a parlamentben, akkor két különböző termet látogathattunk meg, ez most a harmadik terem. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma délután, és hogy tájékoztathatom önöket a csúcs találkozó eredményeiről, illetve azokra a döntésekről, amiket ott hoztunk. Természetesen várom a kérdéseiket, megjegyzéseiket, kommentárjaikat. Röviden azzal szeretném kezdeni, hogy megemlítsem a legfontosabb ügyeket, az általános ügyek és kapcsolatok tanácsának horizontális feladatait, a tavaszi csúcsrágozó előkészítése kapcsán három fő pontról szólt a vita, ez egy első vita volt, a strukturális felépítésről, illetve a csúcsrágozó tartalmáról is szó esett, négy pontot szeretnék megemlíteni a tavaszi csúcsra. Ez az egy a gazdasági és pénzügyi helyzet az egyik, a másik a energia és éghajlatváltozási csomag, a külkapcsolatok, és a negyedik pedig a Lisszaboni szerződés a második pont a tegnap délelőtt egyik legfontosabb témája a gazdasági újjáélesztési csomag, illetve az ezzel kapcsolatos projekt, illetve ennek finanszírozása. El kell mondanom azt, hogy sikerült előrelépnünk, és önök is olvashatták az együttműködés eredményét. Hosszú vita folyt az említett projektekről, különös tekintettel a finanszírozásra. Itt még nem hoztunk végkövetkeztetéseket, és a az elnökségnek még véglegesítenie kell az ezzel kapcsolatos terveket, közel állunk a megoldáshoz és a projekt lezárásához, de még mindig vannak nyitott kérdések a finanszírozással kapcsolatban. Reméljük, hogy március előtt eh, megszavazzák nekünk azt a bizalmat, amelyel le tudjuk zárni majd a tavaszi csúcsrálkozóig a munkánkat. Röviden szó esett a napirendről, a március elsőjei ülés témájáról, ez egy informális ülés lesz, nagyon sok kérdést informális keretben szeretnénk megvitatni, illetve egy közös vita alapot szeretnénk teremteni. A tagországok egységes elképzeléseinek kialakításán fáradozunk a szükséges intézkedésekkel kapcsolatban, és ezeket szeretnénk az Európai Tanács végkövetkeztetéseiben majd tükröztetni, és a vitát szeretnénk erre összpontosítani a márciusi csúcs találkozóig. Ami a külkapcsolatokat illeti, illetve a külügyeket, önök tudják azt, hogy a Silankával kapcsolatos következtetések kapcsán követeljük a tűzszünetet, illetve az erőszak beszüntetését, illetve a humanitárius segítségnyújtás lehetővé tételét. Az elmúlt hetek fejleményei alapján súlyosan elítéljük a február 20-ai kolombói támadásokat, hárman vesztették életüket, és 50-en sérültek meg ezekben a támadásokban. A végkövetkezéseket elfogadtuk Irak kapcsán és az elmúlt választások kapcsán. Az Európai Unió támogatja a demokratizálódási és stabilizálódási folyamatot Irakban. Az Afganisztánnal kapcsolatos vitában megvizsgáltuk az európai támogatás növelésének lehetőségeit az, az afgán nép és az afgán kormány érdekében, rövid és hosszú távú perspektívákra kell összpontosítanunk. A miniszterek elismerték azt, hogy a kihívások Afganisztánnal kapcsolatban az elkövetkezendők 12-18 hónapban, különösen a választások előterében nagyon fontosak, és ezek az erőfeszítések meghatározhatják Afganisztán politikai jövőjét. Hangsúlyozták a miniszterek azt, hogy az Európai Uniónak fontos szerepe van a választások finanszírozásában, és egy megfelelő választási megfigyelő misszió felállításában, és az Európai Unió támogatja az ENSZ segítő missziójának koordinációját is a választások erőterében. Hangsúlyozták tovább a miniszterek azt is, hogy a rendőri misszió projekt folytatása szintén fontos, illetve fontos biztosítani az Európai Uniót további erőfeszítéseit. A rendőrségi munka az egyik alapfeltétele Afganisztánban a demokratizálódási folyamatnak. Fontos, hogy további területeket is feltárjunk még, ahol az Európai Unió segítség nyújtása plusz értéket teremthet. A jogállamiság erősítése szintén fontos Afganisztánban, illetve egy szélesebb regionális kontextus megteremtése és a szomszédos országokkal való kapcsolat. A regionális megközelítésnek fókuszálnia kell a terrorizmus elleni küzdelemre, illetve a hamisítás elleni küzdelemre. A miniszterek megtesznek mindent annak érdekében, hogy egy közös megközelítést tudjanak alkalmazni egy biztonságosabb és erősebb Afganisztán kialakítása érdekében. A közelkeleti helyzetet is megvizsgálták a miniszterek, nemzetközi konferencia került megrendezésre, a gázai övezet, illetve kerül megrendezés a gázai övezetről március másodikán. Egyiptom szintén bekapcsolódik ebbe közvetítőként, illetve a palesztin hatóságok és a nemzetközi testületek is bekapcsolódnak ebbe a munkába. Fontos, hogy tényleges újjáéledés valósuljon meg a gázai övezetben. A miniszterek a vita során megpróbálták a program politikai és stratégiai pontjait erősíteni. A keleti partnerség volt egy további téma, a társulási megállapodások, a szabadkereskedelmi területek megállapítása, az energiabiztonság fenntartása, illetve kialakítása. A miniszterek ezen felül a komplementaritás elvét is megvizsgálták, a Fekete-tengeri térségben, a vízumszabályozások területén, illetve a bevándorlás témájában. A végkövetkeztetése kapcsán szeretnék emlékeztetni arra, hogy szeretnénk az előző csúcs találkozó végkövetkeztetéseit tovább vinni a keleti bankán területén, szintén vannak feladataink. Jó, és meg kell vitatnunk az ország helyzetét, a szállítások kérdését márciusban. Meg kell vitatnunk azt is, hogy hogyan lépünk tovább Montenegró csatlakozási kérelmével kapcsolatban. Ebben azonban nem volt konszenzus a tagállamok között, és az elnökségnek kiadták a feladatot, hogy a következő hetek során dolgozzon tovább egy javaslaton. Eszmecserét folytattunk az Euró Európai Unió Szerbiával kötendő ideiglenes egyezménye ügyében is, és a koszovói eseményekről is egyeztettünk. Itt azt hiszem jobb, ha megállok, és konkrét kérdések kérdéseket tehetnek föl. Köszönjük, miniszter úr, az áttekintést. Mielőtt megadom a szót az első felszólalónak, leszeretném szegezni, hogy a keleti partnerség, amely az elnökségének egyik zászlós hajója, egy bizottsági szövegre építkezik, viszont egy olyan tanácsi döntésre is, amelyet nem ismerünk. Jó lenne, hogyha megkaphatnánk ezt a dokumentumot. Most. Ilviszes is asszony kap szót először. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a tanács képviselőjének az összefoglalóját. Úgy tűnik, hogy a cseh elnökség komoly munkát végez. Örülök, hogy a Balkán helyzete prioritást élvez a cseh elnökség kérdései között. Most talán ö, jobb, ha rátérek svédre. A cseh nyelvet csak udvariasságból használtam az üdvözlés kedvéért. Nos, említette, hogy tegnap milyen prioritások fogalmazódtak meg a tanácsülésén. Tudom, hogy Montenegró EU csatlakozási kérelme is szerepelt a kérdések között, ön is említette ezt. Erről úgy mondja, hogy eszmecserét folytattak, de nem született döntés. Én ennél többet szeretnék tudni, hogy milyen érvek, ellenérvek hangzottak el Montenegro tagságával kapcsolatban, hogyan látja a cseh elnökség a saját szerepét ebben a folyamatban, mi a legnagyobb hátráltató tényezője Montenegro csatlakozásának. Mi hangzott el erről? Köszönjük. Pribitich úr kap szót. Miniszter úr, egy gondolat és egy kérdés. Koszovó független, és jelenleg az unión belül nagyon sok ország nem ismeri el függetlenségét, nem tudom, hogy a tanács részéről milyen vélemény alakult ki a jelenlegi helyzetről, és egy évvel a függetlenség de facto léte után mi a vélemény erről. Elnök, köszönöm. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Lengyelül fogok felszólalni. Miniszter úr, Két kérdésem lenne önhöz. Az egyik az energia ellátás biztonságával kapcsolatos. Az katasztrófa, amely ö, megtörtént, megtörtént, és bármikor újra előfordulhat. Ö, előfordulhat, hogy Magyarország Szerbia segítségére ö, siet, de ilyen szolidaritási akciókat nem lehet rendszerszerűvé tenni. Fontos, hogy valamilyen rendszerszerű védelemmel rendelkezzünk az orosz ö, kiszolgáltatottságunk közepette az oroszokkal, ukránokkal szemben is. Hogyha előre tekintünk, az a legjobb, az előre menekülés a legjobb menekülés. A második, mi a vélemény erről? A második kérdésem az, hogy az Európai Unió hogyan kívánja Ukrajnát támogatni ebben a konkrétan szorult helyzetében. Hiszen a sajtóból arról értesülünk, hogy az ukrán-orosz tárgyalások ö, továbbra is nehezen haladnak előre, és súlyos következményei lehetnek ennek a jelenlegi döntésnek Ukrajnára és az Európai Unióra nézve is. Tehát szeretnénk tudni, hogy mi zajlik most, és miért fog az EU reagálni. Horácsak úr, tisztelete üdvözlöm a cselnökséget csenyelven, de németül beszélnék inkább. Én a Horvátország delegáció tagja vagyok, nemrég Zagrebben jártunk, Szenada miniszterelnökkel tárgyaltunk, és Mesics köztársasági elnök úrral is, és azt állapítottuk meg, hogy a horvát szlovén konfliktus, a határkonfliktus súlyos konfliktus, és súlyos következményei vannak, súlyosabbak, mint ahogy gondoltuk. Mit kíván az és elnökség tenni a két tagállam békítése érdekében, és a következő csúcs találkozóra való készülés során, nem az orosz EU csúcs találkozóra való készülés során, amely ugye márciusban lesz, mit tesznek? Emlékszem, még néhány évvel ezelőtt először merült föl az emberi jogok problémája. Kívánja-e a cseh elnökség a memoriál tagjainak üldöztetését szóba hozni, illetve a Hodorkovszkival kapcsolatos is ö, javaslatokat kívánja-e napirendre tűzni a cseh elnökség? Hol tart a csúcs találkozó előkészítésében? Köszönjük. Ez volt az első kör, miniszter úr, öné a válaszadás lehetősége. Köszönöm, elnök úr. Csenyelven beszélek, ha már ennyire népszerű nyelv ez itt ezen a körében. Úgy látom, hogy sokan értenek csehül. Nos, Elnök úr megemlítette, hogy szeretnének rendelkezni egy dokumentummal. Nyilvánvalóan ezzel rendelkezhetnek, megküldjük. Ez egy non-paper, egy úgynevezett nem hivatalos dokumentum. És megbeszéltük már korábban is, hogy a tanácsi dokumentumokat önök megkaphatják természetesen. Ha előrehaladási jelentésről van szó, azt is nyilvánvalóan tehát ez nem gond. Utána járok, és megkapják. Térjünk rá Montenegróra. A montenegrói kérdést, ahogy elmondtam, az ebéd során beszélték meg, én sajnos nem voltam ott, de tudom, hogy mit mondtak utána a kollégák az egyeztetésről, illetve olvastam a jegyzőkönyvét a tárgyalásnak. Biztos, hogy nincs konszenzus egyelőre abban, hogy a bizottság által kívánt javasolt eljárást elkezdjük. A 12 és 18 hónapnak sincs támogatottsága. És ez nem közvetlenül Montenegró miatt van így, csupán, hanem az egész külpolitikai kontextus miatt. Vannak országok, amelyek a problémát nem technikai jellegű problémaként kezelik, ilyen egyébként Csehország is, és az országok többsége, hanem politikai döntésként kezelik, és ugyan van egy elvi keret, amelyben mozoghatunk a Nyugat-Balkán országaival szemben, de Ennek ellenére nincs konszenzus az ügyben, és azt kérték tőlünk, hogy a tanács dolgozzon tovább a témán, és a következő körben, tehát legyen egy következő kör, márciusban az általános tanács ülése, amikor erről újra tárgyalunk. Megkérdezték, hogy a tanács mit tesz Koszovó ügyében. Vannak valóban Európai Uniós tagállamok, amelyek nem ismerik el Koszovót, Koszovó államiságát, függetlenségét. Ez továbbra is tagállami hatáskör, ebbe a tanács nem szólhat bele. És még kevésbé az elnökség. Tehát nem tudunk és nem is akarunk nyomást gyakorolni, ezt minden tagállam maga dönti el, hogy hogyan viszonyul egy európai ország létéhez vagy sem, vagy nem létéhez de abban a tekintetben egység van az országok között, hogy mit kell tenni Koszovó ügyében, illetve általában a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban léteznek elvek, amelyek alapján eljárunk. Az a 24 ország, amely elismerte Koszovót, politikai realitásként kezeli az országot, és azzal a véleményen vagyunk, hogy a tagállamokat legalább abban a tekintetben valóban egységre, egységes nevezőre kell hozni, hogy támogassák Koszovó valamikori csatlakozási kérelmét, folyamatát. Ami az energiaellátásra vonatkozó kérdést illeti. Ugye beindítottuk a konjunktúra programot, a bizottság javaslatai alapján, ezt már kétszer is átdolgozta egyébként a bizottság, és most már valóban tükrözi a szöveg azt, amit a tagállamok is szeretnének az utóbbi gázválság kapcsán. Olyan projektekről van szó, amelyek az inter- interkonnektivitást erősítenék, Bulgária, Szlovákia kiszolgáltatottságát csökkentenék. Még nincsen konszenzus a projektek konkrétumai tekintetében, ezt elmondtam. Földrajzi Egyensúlyt kell teremteni, meg kell nézni, hogy honnan jöhetnek a pénzek. Egy biztos, hogy valamennyi tagállamnak célja és érdeke az általános energiállátási biztonság növelése és a diversifikációban való részvétel. Hogy, hogy lépünk tovább, az még nem látható egyértelműen. Nem akarok itt az önök előtt spekulálni, Az Európai Unió biztos, hogy aktívan részt vesz minden olyan grémium munkájában, amely befektetőket próbál leültetni az asztalhoz, és megkérdezni őket arról, hogy hogyan lehetne bővíteni, diversifikálni az európai csatorna, illetve tároló kapacitásokat. Ez ukrajnai befektetéseket is jelentene például, hogy az energia ellátás biztonsága Ukrajnában és így persze az EU-ban is növekedjék. Ukrajnában komoly gazdasági problémák vannak, amelyek egyébként egész Kelet-Európára érvényesek, és ezeknek a tükrében kell látnunk azt is, hogy mire van esély. Az európai újságok ők is folyamatosan beszámolnak arról, hogy súlyos a helyzet. Ukrajnában különösen. Március 1-én nyilatkozik majd Ukrajna a további lépésről, és ezt a tanács azonnal napirendi pontként kezeli, majd napirendjére tűzi. A cseh elnökség előkészületeire vonatkozott a következő kérdés, hogy hogyan készítjük, vagy hogyan kezeljük a szlovén-horvát határvitát. Az elnökség nagyon visszafogott ebben a kérdésben. Szerintünk ez bilaterális kérdés, amit a két országnak bilaterálisan kell megoldania. de ebben segíteni kívánjuk őket, tehát meg akarjuk adni a kereteket ahhoz, hogy a két ország bilaterálisan megegyezésre jusson minél hamarabb. Nekik kell a megoldást megtalálni, mi pedig támogatjuk a megoldás keresést. Ugye, hogy ennek fő célja az, hogy Horvátországgal elkezdődhessenek a tárgyalások. Ö, nyilván ott vagyunk, megvannak a kapcsolataink, nem minden erőfeszítés publikus. Ami az emberi jogokra vonatkozó kérdést illeti, hogy az orosz EU csúcs találkozón szóba hozzuk -e ezeket, valóban ez ö, jó kérdés, erről még beszélni kell. Kitérő választ kapott a kérdező. Elnök. Akkor most következzék a második köre a kérdéseknek. Én tenném fel az első kérdést, ha megengedi. Szalana úr nemrégiben nálunk járt, és Fehér Oroszországgal kapcsolatban beszélt, de erről talán a kolléga úr jobban tud, és kérem, hogy tegye föl kérdését. Bizonyos válaszokban a Margon utalt a miniszter úr a problémára, de az általános gazdasági helyzetről keveset tudunk, és nem tudjuk, hogy ebben milyen szerepünk lehet, illetve milyen hatása lehet e, ennek ránk. A projektek körvonalazódnak, de még nem végleges a megfogalmazásuk és a gazdasági helyzet javítására tett erőfeszítések, projektek kell nincsen is baj, azok konkrétak. Inkább az általános helyzettel, az egész helyzettel, azzal, hogy egyes országokban teljes gazdasági destabilizálódás látható már, és nem csak a saját hazámról beszélek itt. Amint tudjuk, Közép-Kelet-Európa bankrendszere megrendült. Nagyon nagy a bizonytalanság a tekintetben, hogy milyen hitelek nyújthatók egyáltalán még a gazdaság szereplőinek, és ez nagyon súlyos következménye a válságnak, hiszen minden mindenről összefügg. A hitelválság súlyos következményekkel járhat, nem csak a gazdasági tevékenységre, hanem az egész klímára vonatkozóan is, klímára is. Egyes országokban nyíltan beszélnek a problémákról. De mit mond miniszter úr? Önök is nyíltan beszéltek erről? Beszéltek -e erről egyáltalán? Az általános ügyek tanácsában a kelet-európai országok speciális helyzetéről? Ugyanis ezek már EU országok, EU polgárokat érintő kérdésekről van szó. Nagyon szépen köszönöm. Két kérdésre szerettem volna utalni. Az első kérdés, ön már beszélt is egyébként erről röviden, a gázai konferencia kapcsán pontosan milyen segítségnyújtásra is gondolnak, milyen forrásokból kívánják ezt megvalósítani. Azt szeretném tudni, hogy vajon a tagállamoknak is van-e valami fogalma arról, hogy milyen összegeket tudnak rendelkezésre bocsátani, és hogyha léteznek ezek az adatok, akkor ezeket vajon a nemzetközi közösség adataival össze lehet-e hasonlítani, tehát az Európai Unió hány százalékát adná a teljes összegnek. Aztán egy másik kérdés. Nem hiszem, hogy erről ma esett szó az általános ügyek tanácsában, de ugye mi ma beszéltünk a transatlanti kapcsolatokról. Clinton asszonyjal nem olyan régen találkozott a cselnökség soros képviselője. Éppen ennek kapcsán pedig felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan is képzelik a jövőt az, a transatlanti kapcsolatok szempontjából. Áprilisban vajon ellátogat -e Obama a NATO 60. évfordulának kapcsán hozzánk, és vajon vannak-e perspektívák a tanács és Obama között találkozóra, mint ahogyan az 2005-ben Bussal megvalósult, vagy esetleg az Európai Parlamentben el, el fog látogatni Obama? Vajon van-e valamilyen ötlete ezzel kapcsolatban, és a tanács kíván-e a látogatásért valamit tenni? Domnule Nazare. Köszönöm. Nazare képviselő következik. Meg vagyok hatva. Lenne néhány kérdésem. Az első kérdésem A Nabucco projekt finanszírozásának csökkenésével kapcsolatos, márpedig pont nem olyan régen határozta el a tanács, hogy felkívánják gyorsítani a folyamatot. Most nem tudom, hogy itt az energiapolitika területén nem lát-e koherencia hiányt, és ez vajon nem negatív kihatással van -e erre a specifikus projektre. Azután van még egy kérdésem. A Nabucco projekt korábbi lelkesedése vajon az új kontextusban is hasonlóképpen erős, amikor 15 millió euróval kevesebb finanszírozást kap majd ez a projekt? Aztán ugyan ön beszélt egy befektetői fórumról is, amely az energiaprojektekbe befektetne. Ezért felmerül bennem a kérdés, hogy vajon a külföldi befektetők felé nem negatív jelzést küldünk-e a finanszírozás csökkentésének kapcsán. Ami az energiaprojekteket illeti, vajon rá tud-e mutatni arra, hogy melyik projektek mögött van megvalósíthatósági tanulmány? Melyek állnak készen arra, hogy megvalósítsák őket, melyek nem állnak készen erre? Hogy néz ki ez a helyzet ilyen szempontból? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Domula Nazare. Megadom a szót a második kör kérdéseire való válaszhoz. Pane předsedo, a první bych se vrátil k té, té vaší otázce. Uh... Köszönöm szépen, most visszatérnék az önök kérdéseire. Fehér Oroszország kérdéséről nem beszéltünk, igazából ez csak a keleti partnerség kapcsán merült fel, mint ahogy a nők is tudják, ezek még folyamatban lévő viták, főként abból a szempontból, hogy Fehér Oroszország vajon ott lesz-e a kezdeti a csúcs találkozón, vagy sem. A mi kiindulási pontunk, erre különben már rámutattam, elmondtam a legutolsó ülésünken is, a Trojka találkozója a fehér orosz külügyminiszterrel, a tanács megint vissza fog térni a szankciók kérdésére majd áprilisban. És addig is majd Martinov úr által összeállított listát ellenőrizni fogjuk, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy valójában mit is tesznek a fehér oroszunk. Bizony, Fehér Oroszországból eléggé ellentmondásos hírek érkeznek, tehát ennyit a konklúziókról. Javier Solana szerint a belorusz vezetés tudja, hogy milyen is a helyzet, tudják, hogy szeretnének az európai partnerségben részt venni, és a médiában is olvashattuk, és tegnap Schwarzenberg miniszter úr is elmondta, hogy bizony nagyon komplikált lenne, hogyha Oroszország elismerné Abházia és Délosszétia státuszát. Úgyhogy ilyen szempontból a Nabukó kapcsán is tudják, hogy kezükben van a labda, és szeretnének ők is részt venni a projektben. És ez volt ugye az egész eszmecsere kiinduló pontja. Ami a teljes gazdasági és pénzügyi válság, illetve az erre adott európai választ illeti, azt hiszem, hogy itt egy kis zavar uralkodik, ugyanis nagyon sok csúcs találkozó a eszmecsere folyt már erről a témáról, ami a G20 találkozó, illetve az EU 27-eket illeti. Nos, hát ezzel kapcsolatban mi azt szeretnénk a cselnökség részéről, hogyha összekötnénk ezeket az erőfeszítéseket, és közösen próbálnánk megoldani a problémát. Ugyanis a gazdasági és monetáris ügyekkel foglalkozó tanácsnak és minisztereknek kell ezt a kérdést megoldani, ez nem a mi feladatunk, azonban a napirendet nekünk kell meghatároznunk, ezt el is, el, egyébként el is fogadta mindenki, hiszen ez hasznos, szükséges, és nagyon fontos jelzés volt az, hogy a protekcionizmus ellen fel kell venni a harcot. Ezt egyébként más regionális tanács, más regionális intézményektől is halljuk, ugyanis a protekcionizmus igazából a pokol felé vezető út. Az átláthatóságot kell növelni, mindazon szereplők számára, amelyek a pénzügyi piacokon tevékenykednek. Nagyon fontos ez a termékek, pénzügyi termékek szempontjából is. Tehát erről is szó lesz a csúcs találkozón. Március 1-én a cseh elnökség ezekre a kérdésekre fog összpontosítani, és reméljük, hogy majd világos útmutatásokat fog elfogadni az Európai Tanács, amelyek a G20 találkozón is kiváltják majd hatásukat. És világosan látszik az is, hogy az összes tagállam úgy véli, hogy közösen kell fellépnünk, egységesíteni kell ereinket, ugyanis nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy egyedül vesszük fel a harcot ezekkel a problémákkal. Ami a gázai helyzetet illeti, Sajnos nem állnak rendelkezésemre a pontos számadatok azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság mit is kíván tenni a konferencia alkalmával, és egyébként nem áll rendelkezésünkre még a tagállami hozzájárulások összegesen, ugyanis nem beszéltünk erről, ezt azt hiszem, hogy majd magán a konferencián fogjuk megtudni. Mi igazából a politikai megközelítésről vitáztunk, az Mahmoud Abbas, az egyiptomiak, a közvetítési erőfeszítések, tehát ezekről az általánosabb kérdésekről folytattunk eszmecserét. Ami a transatlanti dimenziót illeti, erről nem esett szó, és arról sem, hogy esetleg Clinton külügyminiszter asszonyt meghívjuk, de informális szinten szó esett már erről a kérdésről, és természetesen a cseh elnökségnek nagyon is érdekében áll Obama elnök és az EU 27-ek között egy találkozó megrendezésére. Erre nagyon is szükség van, és amint pozitív jelzéseket fogunk kapni, akkor majd megosztjuk önökkel is ezt az információt. Azonban a jelenleg rendelkezés álló információk alapján azt tudom mondani, hogy ennek a találkozónak az esélye inkább növekszik, mint csökkenne, de még ezen munkálkodnunk kell. ami pedig 250 millióról 200 millióra való a csökkentése a Nabucco projekt finanszírozásának, ami ezt illeti. Itt igazából még nem született döntés, nem volt ugyanis konszenzus ebben a tekintetben. Önök is tudják, hogy az eredeti összeg 350, 3,5 milliárd az összeköttetési projektek, az energia függőség megakadályozására irányuló projektekre vonatkozó a finanszírozás növekedőben van, és amikor megvitattuk ezeket a kérdéseket, akkor nagyon sok megjegyzés érkezett, természetesen továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy fair és kiegyensúlyozottabb projektlista álljon össze. Úgyhogy egyelőre nem tudom azt mondani, hogy a politikai támogatásról vagy nem támogatásról egyenlőre be tudnék számolni itt igazából. Most még csak a tárgyalások közepén tartunk, tehát nagyon nehéz most megmondani, hogy milyen is lesz a tárgyalások kimenetele. Minden esetre a tárgyalások továbbra is folynak és folytatódnak majd a jövőben is. Hatásvizsgálatok készülnek, és ezek bizony több évre kiterjedő projektek, vannak olyan projektek, amelyek idén kezdődnek, más megvalósíthatósági tanulmányok vagy hatásvizsgálatok már beindultak, és ezek olyan projektek, amelyekről már régóta beszélünk, és nagyon sok tagállam követeli őket, illetve fontolgatja őket már régóta. Tehát itt nem a semmiből hirtelen előjövő a projektekről van szó, és ezekre ráadásul szükség is van. Azért van rájuk szükség, hogy egy igazi belső piacot alakítsunk ki az energia területén, és ugyanakkor az energiabiztonságot növeljük, valamint a hálózatok összeköttetését javítsuk. Elnök, köszönöm szépen, miniszter úr. I don't see any. Úgy látom, hogy többen nem kívánnak hozzászólni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Köszönjük szépen a válaszokat, reméljük, hogy minél hamarabb ismét itt köszönhetjük Önt. Köszönjük szépen, hogy informált bennünket, és ezzel megszakítom az ülést. Köszönöm.